Kedves kollégák, jó napot kívánok mindenkinek. Remélem, hogy mindenki hall engem. Mindenkinek Kellemes délutánt kívánok, mindenkit szeretettel üdvözlök a koordinátorok rendkívüli ülésén, hölgyeket és urakat egyaránt. Egyetlen napirendi pontunk van, ez a harmadik mobilitási csomag, amelyet most fogadott el a bizottság. És abban a megtiszteltetésben van részünk, hogy itt van velünk az illetékes biztos, Violeta Bulc, aki kifejezetten azért jött el Strasbourgba, hogy bemutassa nekünk ezt a harmadik csomagot és ennek legfőbb irányvonalait. Az egész szakbizottság nevében szeretnék köszönetet mondani neked, Violetta, hogy eljöttél ide a szakbizottságunkba. Ez a harmadik csomag tulajdonképpen kiegészíti az első két csomagot. Az a célunk, hogy tisztább, biztonságosabb hálózathoz kapcsolt és versenyképesebb közlekedést tudjunk létrehozni. Nagyon sok fontos kezdeményezés van ebben, ami számunkra, a trans számára fontos, például a közúti infrastruktúrák biztonsága, a kamionok hosszúsága, vagy pedig az a javaslat, amely az elektronikus információra vonatkozik az áruszállításban. Természetesen a tengeri közlekedésen feledhetjük el, mert itt is nagyon fontos javaslatok vannak. Többek között a kikötőbe érkezés és a kikötő elhagyásakor kitöltendő forma nyomtatványok a hajók számára, illetve itt van a TEN-T hálózat, amelyet szeretnének felgyorsítani. Nagyon sok fontos javaslat van tehát a TEN-T-ben, és a parlament is természetesen el fogja mondani ezzel kapcsolatban a véleményét. Mielőtt megadnám a szót a biztos asszonynak, szeretném mindenkinek elmondani, hogy koordinátorok üléséről van szó, ugyanakkor ez rendkívüli ülés, tehát a Transzakbizottság valamennyi tagja részt vehet ezen az ülésen, amit interneten is lehet élőben követni. Violetta, a biztosunk bemutatja nekünk a harmadik csomagot, és utána pedig két kör kérdésfeltevésre adok lehetőséget. Az első körben kizárólag a koordinátorok szólhatnak hozzá, méghozzá pingpong módszerrel. A második kérdéskör már nyitott lesz mindenki számára, és mindenki egy kérdést tehet fel, és ezekre utána fog majd válaszolni a biztos asszony. Még egyszer mondom, hogy mivel a koordinátorok üléséről van szó, ez elvileg zárt ülés, tehát viszonylag korlátozott nyelvi rezsimmel dolgozunk. Violetta, már is megadom a szót, hogy bemutass nekünk a harmadik mobilitási csomagot, és utána pedig megtartjuk a vitát, és még egyszer köszönjük szépen, hogy eljöttél. Merci beaucoup. Uh, Köszönöm szépen, Karima. Tisztelt kollégák, tisztelt képviselők, mint mindig, most is egy nagy megtiszteltetés számomra, hogy uh, eljöhettem, és uh, tájékoztattam tájékoztathatom önöket a közlekedéssel kapcsolatos feleményekről. Ugye tegnap a plenáris ülésen ismertettem a harmadik mobilitási csomagot, és jó, hogy most már belemeltünk a részletekbe is, és megvitathatjuk ennek a csomagnak bizonyos pontjait a közlekedési, szállítási szemszögből, és remélhetőleg meg is vitázhatjuk ezeket a pontokat. Szeretném tisztázni már most a kezdetén, hogy ennek a harmadik mobilitási csomagnak a célja az, hogy az európaiak élvezhessék a biztonságosabb közlekedés előnyeit, kevesebb legyen a szennyezés, és fejlettebb szállítási, közlekedési technológiákat használjunk, és egyidejűleg támogassuk az európai ipari versenyképességet, az ágazat versenyképességét. Mindez megvalósítható egy csomagon keresztül és ezek alapján kérem figyeljenek arra, amit el szeretnék mondani, ugyanis ezen pontok a, ebbe a rendszerbe tartoznak. Ez a csomag három, igazából négy fő elemet tartalmaz. Az első egy új integrált szakpolitikai keret, a jövő, jövőbeli közbi, úti, közúti biztonság érdekében jogalkotási intézkedésekkel. A második most első alkalommal széndiokszid kibocsátási szabványok a tehergépjárművekre nézve, egy cselekvési terv is a csomag része, amelynek célja az akkumulátorok fejlesztése Európában, illetve egy jövő mutató stratégia az összekapcsolt és automatizált és autonóm mobilitás témájában. Ezeket az elemeket azért dolgoztuk ki, hogy segítsük az átállást egy biztonságosabb, tisztább, befogadóbb, összekapcsolt és autonóm mobilitás felé. Először is az első pillérre szeretnék összpontosítani, a biztonságos mobilitásra. Tegnap már rámutattunk arra, hogy sok tendővém van még a közúti biztonság javítása érdekében. 2017 volt az év, amikor a legalacsonyabb volt a halálos közúti balesetek száma, 2%-os csökkenést mutattak a statisztikák a 2016-os adatokhoz képest, de a számok még így is szörnyűek 25.300 ember vesztette életét az európai utakon. Több mint 130 ezer volt a súlyos sérültek száma. Tehát a harmadik mobilitási csomag célja, hogy előmozdítsa a közúti biztonságot egy új, friss megközelítéssel, amelyről már hosszú ideje beszéltünk és nagyon komoly lépések történtek annak érdekében, hogy eljussunk erre a pontra, de aztán hirtelen azt tapasztaltuk, hogy ezek kimerültek, és már nem képesek változást előidézni a legjobban teljesítő országokban. Éppen ezért együtt működünk mindenkivel annak érdekében, hogy túllépjünk azon, ami eddig már sikerült. Mit próbáltunk most tenni, egy új közúti biztonsági keretet kidolgozni ezzel a holisztikus megközelítéssel. Ez most a biztonságos rendszer megközelítés névre hallgat. Különböző védelmi szinteket, rétegeket szeretnénk kidolgozni a közúti használók, a közút felhasználói számára, az infrastruktúra, a járművek tervezése, a vezetők magatartása, azon tényezők, amelyeket figyelembe veszünk. Azonosítottunk új célokat is a Vision Zero célunk felé. A közleményünkben is kifejtettük ezt. Itt az ideje annak, hogy Európában szociális szempontból elfogadhatatlan az, hogy az emberek meghalljanak a közutakon, mint hogy az is elfogadhatatlan, hogy nyilvános helyeken az emberek dohányozzanak, vagy szemeteljenek az utcákon. Remélhetőleg az ember életek megőrzése mellett is elkötelezhetjük magunkat, és ki kell mondanunk azt, hogy ebből elég, tegyük meg az összes szükséges lépést, hogy az európai közutakról ezt a csendes gyilkos, gyilkoló tényezőt eltávolítsuk. A rövid távú célunk az az, hogy 2020 és 2030 között felére csökkentsük a halálos balesetek számát. Ennek érdekében azt javasoltuk, hogy először is a jobb nyomonkövetésre helyezzük a hangsúlyt, tanulmányozzuk például a jelenlegi teljesítmény mutatókat. A valettai nyilatkozat által a halálos balesetek mellett a súlyos sérüléseket is figyelembe vesszük, és az első teljes körű jelentés hamarosan napvilágra kerül, és ezt követően nyomon követjük a tagállamokban a helyzet alakulását. A keret egy további kulcsfontosságú része a finanszírozás, a közúti biztonságot az európai befektetések szempontjából is láthatóbbá szeretnénk tenni. A kohéziós országok már így is felhasználják egy célból a regionális alapokat, a jövőben ezt szeretnénk megkönnyíteni és egyértelműbbé tenni. Egy cselekvési terv tartalmazza azon intézkedéseket, amelyeket kilátásba helyeztünk. Az első elemek, az első két elem jogalkotási javaslat az infrastruktúráról és a járművekről. Új biztonsági technológiák, mint az intelligens sebességszabályozó rendszer, vagy a gyalogosokat és a kerékpárosokat észlelő rendszer mind beépíthető. Másodszorban javítani szeretnénk az infrastruktúrális biztonsági irányítás szabályait. Nem csak a TNT hálózatokra szeretnénk az eljárásokat kiterjeszteni. Tudjuk, hogy az ilyen folyosókon 8% a halálos balesetek aránya, de más főutakra is szeretnénk kiterjeszteni ezt a kockázat feltérképezést, és szeretnénk biztosítani, hogy a veszélyes közutakat jobban kezeljük. Remélhetőleg néhány éven belül lesz egy olyan térkép, amely tartalmazza a legbiztonságosabb és legkockázatosabb főutakat Európában. Egy másik fontos eleme is van ennek a feltérképezési gyakorlatnak, amint erre sor kerül, ez felhasználható lesz annak érdekében, hogy az beruházásokat jobban kialakítsuk és meghatározzuk a, a prioritásokat. A beruházások itt nagyon jól megtérülnek, kis összegekkel is lehet sérüléseket megelőzni és emberéleteket megmenteni. Becslések szerint a rehabilitációs költségek, illetve a illetve a balesetek kezelésére Európa évente 120 milliárdot fordít, és akkor a lelki traumák kezeléséről még nem is beszéltünk. Tehát tényleg arra számítok, hogy együtt tudunk működni ezen a területen. Ez a politikai napirend egyik nagyon fontos pontja, és remélem, hogy együtt el tudunk érni eredményeket. A második pont a tiszta mobilitás. Az éghajlatváltozás továbbra is egy kezelendő probléma, ugyanakkor az Európai Unióban az ipari versenyképességet is meg kell őriznünk. Reagálnunk kell erre a kihívásra, ennek érdekében már számos javaslatot előterjesztettünk az első és a második mobilitási csomag keretében. A legutolsó csomagban javaslatot tettünk a nehéz gépjárművekre vonatkozóan az első széndiokszid kibocsátási szabványok érdekében. 2019-hez képest 2025-ben 15%-kal alacsonyabb kell, hogy legyen a nehéz képjárműek esetében a széndiokszid kibocsátás, és az indikatív csökkentési célunk 2030-ra 30% lesz a 2019-es adatokhoz képest. Ezek a célok összhangban vannak a Párizsi megállapodással, és lehetővé teszik, hogy a KKV-k, a fő szállítmányozó vállalatok üzemanyag megtakarítást is elkönyvelhessenek de szeretnék egyértelműen fogalmazni. A szállítás, a közlekedés szempontjából 2050-ig a szennyezés tekintetében is egyértelműek a céljaink. Az érdekelt felek gyakran azt mondják, hogy ez lehetetlen. Persze, ha a mai helyzetből indulunk ki, ez lehet, hogy nehezen elérhető, de nézzük meg, hogy az elmúlt öt év során a technológia mennyit fejlődött, és itt most további 30 évről beszélünk. Ha egyértelmű az elképzelésünk, a víziónk, és a beruházásokat ennek fényében ö, csatornázzuk be és irányítjuk, akkor mindez megvalósítható. Továbbá javítani szeretnénk a ö, gumiabroncsok címkézését is, a bizottság egy stratégiai cselekvési tervet is előterjesztett az akkumulátorokra vonatkozóan amely egész Európára kiterjedne. Az Európai Akkumulátor Szövetség egy nagyon sikeres kezdeményezésnek bizonyult, és nagyon szívesen megosztom ezzel kapcsolatban a részleteket is, amennyiben volnának erre vonatkozó kérdések. Az elektromobilitás és az alternatív üzemanyagokat felhasználó járművek gyors terjedésével egy olyan módszertant javaslunk, amely által a fogyasztók számára különböző üzemanyagok ára jobban összehasonlítható. Ezáltal a fogyasztók tudatosságát is növelni tudjuk azzal kapcsolatban, hogy a különböző üzemanyagok ára, költsége milyen. Az üzemanyagárakat 100 kilométerenként fogjuk kifejezni, és ezt figyelembe veszi a az üzemanyag, a különböző járművek energia hatékonyságát is. Most ugyanis különböző kategóriákban fejezzük ki az árakat, ezért a fogyasztó számára lehetetlenség az árakat összehasonlítani. Most pedig áttérnék az összekapcsolt és automatizált mobilitásra. A harmadik mobilitási csomag a 2016-os intelligens szállítási rendszerekkel kapcsolatos stratégia kezdeményezését vezeti tovább. Egy átfogó európai megközelítést szeretnénk kidolgozni, és szeretnénk Európában teljesen automatizált, összekapcsolt mobilitási rendszereket ösztönözni. Egy közös vízió a cél, és támogató fellépéseket szeretnénk a különböző kulcs fontosságú technológiák kifejlesztése és továbbfejlesztése céljából. Támogatjuk a tagállamokat a magasabb konnektivitás és automatizáció elérése érdekében. Például kidolgozunk egy megfelelő jogi keretet, amely európai szintű. Ez azt jelenti, hogy egy európai alapú jogi keretet szeretnénk kidolgozni, másodszorban reagálni szeretnénk a különböző társadalmi és etikai kihívásokra. Itt a lista elég hosszú, de ezt szintén európai szinten kell megközelítenünk. És végül, de nem utolsó sorban anyagi támogatást is nyújtunk a kutatáshoz és az innovációhoz, a hálózat finanszírozási eszközön keresztül, remélhetőleg az Európai Ágazat és az Európai Bizottság együttműködésével. Továbbá a harmadik mobilitási csomag két egyéb javaslatot is tartalmaz, amely egy teljes digitális környezetet szeretne teremteni, a közlekedési, szállítási üzemeltetők és a hatóságok közti csere elősegítése érdekében. Az integrált logisztikai szolgáltatások így jobban elérhetőek, tehát ez egy további lépés ezen vízió felé. Az elektronikus az FT rendelet, amely a szállított anyagok elektronikus nyomon követését teszi lehetővé, és ez minden a teherszállítás szereplő, piac szereplői számára könnyítés lesz. Fontos, hogy a 2018-2040 közötti időszakban 20-27 milliárd eurónyi hatékonysági nyereséget célzunk ezzel elő, ez pedig 700-102 millió megtakarított munkaórát jelent évente az Európai um, Tengerhajózási Egységes Üzemablak, az EMSVE, pedig um, harmonizálja majd az interfészeket um, és azon dokumentumokat, amelyeket az EU kikötőkben kikötő vagy onnan induló hajóknak kell kitölteniük. Ma minden egyes kikötés során a hajó üzemeltetői egy-három órát tölt a dokumentáció kitöltésével. Hogyha egyszerűsítjük tehát az interfészeket és a dokumentumokat, ezzel ezt az időt megfelelhetjük. Világosan szeretnék fogalmazni, nem a központosított megoldás mellett döntöttünk, hanem a decentralizált megoldás mellett, de ugyanakkor minden interfészt úgy alakítottunk ki, hogy a központosított környezetre emlékeztessen, még ha a rendszer megőrzi a nemzeti rendszer sajátosságait, de ugyanakkor az általános működési elveknek meg kell felelni, és így egységesült végül is a rendszer. Az utolsó téma, amelyről beszélni szeretnék, a beruházás és az infrastruktúra kérdése. Persze nem tudunk biztonságos, tiszta és autonóm mobilitást teremteni anélkül, hogy jó és megfelelő beruházást biztosítsunk a transzeurópai hálózat 2030-ig való támogatott végrehajtása, valamint a kulcshálózat kialakítását szolgáló rendelet, az úgynevezett intelligens tenté rendelet előkészítendő. Ez a javaslat a határokon átnyúló közbeszerzéseket teszi egyszerűbbé, átláthatóbbá az állampolgárok számára, és egyszerűbbé a végrehajtók számára. Az engedélyeket például három éven belül ö, biztosítani kell, tehát csökkentjük a késedelmeket, csökkentjük a költségeket, 5 milliárd eurós megtakarítást irányzunk elő a közlekedés felhasználóinak, és 2,7 millió tonna széndiokszid kibocsátással számolunk. Ez a mobilitási csomag további 450 millió eurós támogatást kap majd a CEF alapból a biztonságos mobilitás és a digitalizáció megteremtés érdekében minden egyes szállítási módozatban. Három pillérben fogunk eljárni. Az első finanszírozási cél 100 millió euróval kerül finanszírozásra, ez a vasúti interoperabilitásra és az ERTMS rendszerre koncentrál, a második finanszírozási cél 200 millió eurós támogatással rendelkezik, ez az biztonságos infrastruktúrára és az új innovatív technológiákra és a biztonságra koncentrál. A harmadik célkitűzés 150 millió eurós támogatással rendelkezik, ez az ITS rendszerre koncentrál, az intelligens közúti szállítási szolgáltatások rendszerére, a részrendszerre, ez a folyami hajózási rendszer, valamint a multimodális platformok megteremtésére. Tisztelt képviselők, tisztelt ház! Remélem, hogy elegendő információval szolgálhattam, elkezdhetjük az eszmecserét, a vitát, nagyon remélem, hogy a három fő célkitűzésünkben, amelyeket a csomag is körülír, együtt tudunk működni. A nulla fatalitás, nulla halálozás európai utakon, nulla kibocsátás és nulla adminisztratív akadályok 2050-re mobilitási megoldások terén. 30 idő év alatt ez megoldható, megvalósítható, de hát persze minden lépés számít, és számítunk az önök támogatására. Köszönöm. Violetta, Nagyon szépen köszönjük Violetta ezt a körképet. Mindannyian tudjuk, hogy nagyon sok mindenről szól ez a harmadik csomag, és Wim van de Kampnak adnám meg a szót 5 percre, ne is vesztegessük az időt, pingpong rendszerben zajlik ez az első kör. Elnök asszony, köszönöm a szót. Először is szeretnék köszönetet mondani a biztos asszonynak. Igazából ezt már meg is tettem a tegnapi napon. Köszönjük szépen, hogy eljött a mai napon, és bemutatta nekünk a harmadik mobilitási csomagot. Egy egészen egyszerű kérdést szeretnék föltenni. Miért gondolja azt, hogy most sikeres lesz az egységes tengeri ablak, az EMSV? Válasz? Úgy gondolom, hogy felkészültek vagyunk, és megszületett a konszenzus a tagállamok között. Tehát mindenki egyetért azzal, hogy egy hálózati rendszerben dolgozzunk, az interfészek rendelkezésre állnak, és már is megkezdődött az összekapcsolódás. Vagyis minden tagállam úgy gondolja, hogy az eddigi tengerészeti adatkezelés nem volt megfelelő, tehát jól időzítettük ezt a változást. Következő kérdés. A kérdésem az lenne, hogy a jelenlegi Európai Uniós szabályokat, ugye nem elég meghozni, hanem ezeket be is kell tartani, végre is kell hajtani. Ez vonatkozik a kabotásra, a közúti biztonságra, a munkaidőre és pihenőidőre, de szerintem nagyon fontos, hogy arról is beszéljünk, hogy mennyire tartják be ezeket az egyébként remek jogszabályokat. Válasz? Ezeket a jogszabályokat már alkalmazzák, ez tulajdonképpen arra is kiterjed, hogy minden autóvezetőnek minden évben egy nap képzésen kell részt vennie, tehát ez már működik ami pedig a sebességet illeti, beszélünk az infrastruktúrális kérdésekről, illetve a megfelelő sebességkorlátozásokról is, az infrastruktúrától függően. Egyfajta térképezést végzünk most, hogy lássuk, hogy melyek azok a fekete pontok, melyek azok a sötét pontok, amelyek nem megfelelő infrastruktúrát takarnak. Ezen kívül a sebesség ugye olyan értelemben, hogy hogyan tudjuk megváltoztatni a hozzáállást, hogyan tudunk figyelemfelhívó kampányokat szervezni. Ez is nyilván fontos. Nincs feltétlenül sok időnk, úgyhogy itt most nem mennék bele a részletekbe, de a jövőben lesz majd erre lehetőség. Tehát a végrehajtás, a képzés, a továbbképzés és az automatizmusok olyan pillérek, amelyek tulajdonképpen mindig előttünk vannak. Ezen kívül az ellenőrzés, a javított ellenőrzés és a célzott beruházás is terítékre kerül. Köszönöm. Következő kérdés. Nagyon sok esetben hallottuk azokat a kritikákat, hogy az ipar képviselőinek részéről, hogy ezek túlzottan ambiciózus célkitűzések. Válasz, semmi sem túl sok, hogyha emberi életekről van szó. Kérdés, és mi történik a közúti biztonsággal, mi történik a szennyezéssel, és miért beszélünk többet a szennyezésről, mint az emberi életekről? Válasz? A korai elhalálozások négy 400 millió euróra tehetők, 4000 ember veszti el az életét a környezetszennyezés miatt, és természetesen még ehhez hozzájárulnak a családi és személyes tragédiák. De hogyha az innovációra koncentrálunk, akkor meg tudjuk oldani ezeket a kérdéseket. Kérdés? Hogyan tudjuk megnyerni a harcot az autonóm járművek tekintetében az Egyesült Államokkal és Kínával szemben? Válasz. Egyértelműen úgy gondoljuk, hogy 2030-ban teljes mértékben kibontakozik majd az automatizált közlekedés. Természetesen lesz attól még egy vezető az autóban, aki a kormányt fogja, és természetesen ő lesz felelős a különböző automatizmusok megszakításáért is, de már működni fognak a járműtől járműig működő automatizált rendszerek. Úgy gondolom, hogy úttörő szerepet tölthetünk majd be 2030-ban, méghozzá azért, mert már elindítottuk a kísérleti projekteket a határokon átnyúló konnektivitás kapcsán, és az új MFF-ben új formális struktúrát is javasoltunk, ez már működik a vasúti közlekedés, illetve a légi közlekedés kapcsán, és minden egyes érintett képviselő egységes erővel dolgozhat az innováción, hogy globális szinten vezetők legyünk. Kérdés. Még egy utolsó kérdést szeretnék föltenni az akkumulátorok kapcsán. Miért gondolják azt, hogy az Európai Unió sikeres lesz, ugyanis jelenleg technikailag az amerikai Egyesült Államok és Kína előttünk állnak. Válasz. Nagyon fontos, hogy az új generációs akkumulátorokba beruházzunk, és úgy gondolom, hogy el is fogjuk érni ezeknek az új generációs akkumulátoroknak a használatát, amelyek újra felhasználhatóak lesznek, és amelyek kettős felhasználásúak, tehát az energiát tudják majd tárolni és rendelkezésre bocsátani is. Ezek most még nem léteznek, de természetesen arra ösztönözzük a kutatókat, hogy ezen dolgozzanak. Egy 10 millió eurós díjat is kidolgoztunk ennek az innovációs technológiának az ösztönzésére. Új anyagokra, új alapanyagokra lesz szükség, új vegyészeti kutatásokra lesz szükség, nincs egyelőre megfelelő litium, illetve más elemek, amelyek szükségesek, tehát felhívtuk a tudós közösség véleményét arra, hogy, vagy figyelmét arra, hogy ezekre a kutatásokra van szükségünk. Köszönöm szépen Van de Kamp úrnak. Hertó úr a következő szintén 5 perce van. Köszönöm szépen én is frakcióm nevében a javaslatot. Tegnap a plenárison is elmondtam már, hogy ez egy nagyon jó javaslat, amely a főbb témákat tematizálja és megszólítja. A közúti biztonságról sokat beszélt, biztos asszony, hogy meg kell akadályozni, hogy emberek halljanak meg a közútakon, ezzel teljesen egyetértek. Az elmúlt évben években bebizonyítottuk, hogy sokat javíthatunk a biztonságban. De ha már ennél a kérdésnél vagyunk, van egy kérdésem, amely nem a közvetlenül a harmadik csomaggal, hanem a csütörtöki szavazással függ össze. Az Európai Parlamentben széleskörű konszenzus van a tekintetben, hogy valamit tennünk kell, hogy ne csak a 5 és 9 milliárd közötti öm, anyagi károkat orvosoljuk, amelyek onnan erednek, hogy az elektronikus tahográfokat öm, manipulálják, hanem arra is szükség van, hogy a közötti biztonsághoz hozzájárjunk a biztonságos működésükkel. De ugyanakkor a bizottságtól semmit nem hallottunk erről, nem tudjuk, hogy mit tervez a bizottság nagy többséggel fogjuk tehát ezt elfogadni a szavazáson csütörtökön. A 12 hónapos határidővel rendelkezik a bizottság, hogy addig választ adjuk, mikorra várhatjuk a választ önöktől. Hát ez nem a harmadik mobilitási csomaghoz tartozik valóban, de igyekszem átfogó választ adni, amennyire csak tudok. Remélem, hogy emlékszik arra, hogy néhány nappal ezelőtt ez a jogszabály teljesen hatályba lépett, tehát a tagállamoknak az a kötelezettségük, hogy május 20-ig, következő év május 20-ig minden területen érvényre juttassák a rendelet szabályait. Nagyon nehéz volna most egy új javaslatot Milyen rendeletről beszél? az automatizált eh, tahográfokról. Azt hiszem, hogy erre kérdezett, de lehet, hogy félreértettem. De hát erről még az automatizált tahográfokról még nem, nem fogadták el a rendeletet. Nos, ez a roadworthiness az közútra bocsáthatóság csomagjának a része volt, és a tagállamokban május 20-ától kell ezt érvényre jutatni. Ez egy másik kérdés. Itt voltak éppen arról volt szó a Road Worldiness csomagban, hogy a jövőben megtendő kilométer mennyiségeket rögzítsék. De ugyanakkor itt arról van szó, hogy nemzeti adatbankokat felállítsunk, ezeket az adatbankokat összekapcsoljuk a tagállamok között, így megakadályozva, hogy az eurométert manipulálják. Ez mind része ennek a csomagnak, phase is by two thousand and twenty we plan to monitor how this, what kind of effect this legislation will have. Egy szóval ez mind része ennek, ehm, és végezetül pedig a parlamenttel, az Európai Parlamentál kezdeményezett kísérlet vagy pilot projekt eredményeit is figyelembe vesszük, megvizsgáljuk a jogszabály kihatását, és ez alapján fogunk egy új jogszabálytervezettel előállni de jelenleg ezzel kapcsolatban semmi terv, tervet nem készítünk. Tehát a bizottságtól nem számíthatunk új válaszra? Mint mondtam, a bizottság jelenleg azt vizsgálja, hogy a road business, vagy az közútra bocsáthatósági csomag milyen kihatásokkal jár a mindennapi életben, és persze ez nagyon kiábrándító, ugye Ertó képviselő, ez nagyon-nagyon kiábrándító, az Európai Parlament nem ezt várja az Európai Bizottságtól. Több olyan időszakkal állunk szemben, amikor a bizottság különböző hiva, fázisokra hivatkozik, ez nem vezet eredményre. A megoldás egyértelmű, Belgiumban, Hollandiában egyértelmű megoldást alkalmaztak, és teljesen fölösleges, hogy a road vörszén és csomaghoz kapcsoljuk ezt a szabályozást. A tagállamok a meglévő rendszereiket is használhatják, többek között a belga, meg más országokban már kialakított, vagy most kialakuló rendszereket. Minden tagállam hat, de hát a, a felkérés nem elegendő, mondja Ertug, Évek óta látjuk, hogy a tagállamok nem motiváltak, nem érdekeltek abban, hogy valamit tegyenek, fellépésre van szükség, a fellépés pedig csak az Európai Bizottság teheti meg, és ezek szerint a bizottság semmit nem tervez tenni ebben az időszakban a következő 12 hónapban. Rendben van, az időm lejáróban van, de még az akkumulátorokra szeretnék rákérdezni. Üdvözlöm a bizottság javaslatát, az ebben töltő ipari megközelítést. Nagyon pozitív ez, de szeretném tudni a részleteket, hogy milyen konkrét lépéseket tervezünk megtenni Európai Unióként, és mit jelent az, hogy nem az első, hanem a második generációs akkumulátorokat akarjuk használni. A szakértők azt mondják nekem, ha beszélgetek velük, hogyha az új generációs technológiákat akarjuk kialakítani, akkor ismerni kell a már meglévő technológiát is. Nos, nem a meglévő technológiák, nem, nem szeretnénk, hogy megkösse a jelenlegi technológia kezünket, arra biztatjuk a tudósokat, hogy új anyagokat, új vegyi eljárásokon gondolkozzanak, és úgynevezett kettős áramú vagy dual stream akkumulátorokat dolgozzanak ki, nem a lítium alapú akkumulátorokra akarjuk építeni a munkát. A Battery Alliance, az Akkumulátor Szövetségben komoly szereplők vennek részt, a 10 millió eurós támogatások az első lépés volt, hat további finanszírozási forrást hívhatnak le, E projektek alapján, attól függően, hogy az EFSI-ből, a Juncker tervből, vagy az intelligens specializációs alapból, a Horizon 2020-ból az a közös európai érdekeket szolgáló projektek alapjából, és sorolhatná még, hogy mely alapokból és forrásokból lehet lehívni pénzt az Akkumulátorszövetség számára. Köszönöm szépen. Robert Zilla következik, és még egyszer szeretném elmondani, hogy a harmadik mobilitási csomagról beszélünk, úgyhogy kérném, hogy ne hozakodjanak elő olyan témát, vagy olyan témával, amiről nem volt szó. Köszönöm szépen, köszönöm a biztos asszonynak is ismertette ezt a csomagot. Azt hiszem, hogy többé-kevésbé erre számítottunk. A kérdés számomra az, hogy miért 2000 2018-ban, és miért nem 2017 elején került erre sor, ugye az első csomagra 2016-ban. Nem tudjuk ugye befolyásolni a bizottság döntéseit, de a bizottság első alelnöke mindig azt mondta, hogy kevesebb lesz a jogalkotás, most a mandátum vége felé pedig kulcsfontosságú jogszabályok születnek a közlekedés szállítás területén. Ki tudná erre térni? Persze számunkra könnyű 2050-re tervezni innen 30 év távlatában, hiszen akkor már nem mi leszünk a felelősek a megvalósításért, de ez egy politikai kérdés, ezzel tisztában vagyok, de mire számít, hiszen bizonyos mob- kettes mobilitási csomaga kapcsolatos anyagokról a tanácsban még csak nem is vitáznak, és aztán jön a harmadik csomag. Ez egy politikai kérdés, de megpróbálok választ adni amennyire lehet. Tudják, hogy minden évben más volt a súlypont, a fókusz. Először a légiközlekedési stratégiára összpontosítottunk, egy légiközlekedési stratégiát fogadtunk el, ezt követően néhány havonta ennek a végrehajtásával kapcsolatos témákkal foglalkoztunk. Aztán jött a negyedik vasúti csomag, amely nagyon sok energiát emésztett fel. Nagyon büszkék voltunk arra, hogy milyen volt önökkel az együttműködés, és ezt sikerült tető alá hoznunk. Aztán jöttek a végrehajtási jogi aktusok a harmadik évet, a tengeri szakpolitikának szenteltük, nagyon sok volt ott is a tennivaló, az összes tagállamok együttműködésére szükségünk volt, ennek az eredménye egyértelmű képesek voltunk egy szinte történelmi jelentőségű megállapodást kidolgozni az IMO szintjén. Persze ez nem egyik napról a másikra történt, nagyon sok energiát és időt fektettünk ebbe. Örülök annak, ahogyan a tengeri stratégia fejleszt, fejlődött, most egy egyablakos rendszert javasoltunk, az elektronikus dokumentumok pedig nem csak a tengeri közlekedésre, hanem az összes közlekedési módra érvényesek lesznek, és aztán jött a közúti közlekedés. Érvelhetünk persze azzal, hogy más sorrendet is felállíthattunk volna, de ez a folyamat így alakult. Azt kell mondjam, hogy az első évben én arra összpontosítottam, hogy ökoszisztémákat dolgozzunk ki, hiszen itt nem bizottsági döntésekről van szó, hanem olyan javaslatokról, amelyeket az érdekelt felek is javasoltak. Ezért különböző részvételi modelleket használtunk fel a jobb input érdekében. Lehet vitázni a prioritásokról, de hát így alakult a folyamat. Köszönöm. Ma a kohéziós politikával kapcsolatban, illetve az MFF-fel kapcsolatban is tájékoztatást kaptunk, ami nem ugyanolyan biztató minden tagállamra nézve, és a közúti biztonságról beszélünk, amikor az infrastruktúra kulcsfontosságú része nem lát némi ellentmondást, ha azt nézzük, hogy kevesebb lesz a forrás az infrastruktúra érdekében, ugyanakkor szeretnénk a közúti biztonságot javítani. Ez ugye nem a mobilitási csomaghoz kötődik, de válaszolni szeretnék. Tudjuk, hogy a Brexitnek lesznek következményei, és ez természetesen olyas valami, amit be kell számítanunk, számításba kell vennünk. Vannak tagállamok, amelyek jelentősebb mértékben kell, hogy hozzájáruljanak az európai költségvetéshez. Ha ebbe beleegyeznek, akkor nagyon szívesen visszaállítjuk a korábbi szintet, vagy még több forrást is tudunk szentelni ennek. Ugyanakkor én örülök annak, hogy 30,6 milliárd az az összeg, amelyet a közlekedésre szánunk, ez sokkal több, mint korábban bármikor. Ez egy struktúrált összeg, és tartalmaz ösztönző eszközöket is, a kohéziós politikán belül is. Ugye tudjuk, hogy azonosak a CEF esetében is az összegek, és ez sokkal jelentősebb, mint bármilyen más ágazat esetében. Tehát a jelenlegi körülményekhez képest én elégedett vagyok, de biztos vagyok abban, hogy ha feltételek kedvezőbbek, akkor többet remélhetünk. Egy utolsó kérdésem az akkumulátorokra vonatkozik. Ugye említette a jogi keretet, illetve az autonóm vezetést. Technológiai szempontból ez a két dosszió semleges, mert amikor Silicon Valley-ben jártunk, azt láttuk, hogy több mint 40 vállalkozás dolgozik ezen, és a koncepciók nagyon eltérőek. A Google például önvezető autóval dolgozik, az ön javaslatában pedig a sofőr lenne továbbra is a felelős. Ez egy kicsit összezavar engem. Tehát az autonóm vezetés és az akkumulátorok még mindig fejlődnek, egy keretet dolgozunk ki a jövőbeli fejlesztés érdekében Európában, a kutatás érdekében. Igen, jogos a kérdés, nagyon sok technológiai megoldás kínálkozik globális szinten. Genfben az Európai Unió szeretne globális szinten az autonóm mobilitás érdekében a szabványokon dolgozni. A G7-ek is három éve foglalkoznak ezzel a témával. Sajnos Kanada idén nem szervezi meg a közlekedési találkozót, a G hetek számára, de remélem, hogy a következő fordulóban ez a téma ismét terítéken lesz. Európa úgy döntött, hogy négy lépést tenne. Az összekapcsolt és együttműködő járművek, amelyek egymástól információt kaphatnak, és infrastruktúrával kapcsolatos információk alapján tudják a reakciójukat megváltoztatni, illetve CITS-en keresztül üzenetet közvetítenek a vezető, a sofőr felé, és aztán van az automatizált vezetés, amely automatizált a járművön belül, automatikus módon vezet, működik a jármű, de továbbra is a sofőr felelős. Feltételezem, hogy 2030-ra ez lehetséges. Jelenleg az európai gyártók egy közös erőfeszítés keretében dolgoznak ilyen technológiák kifejlesztésén. Ezt követően léphetünk be a következő szakaszba, amikor már teljesen autonóm járművek lesznek, amelyekben már nincs kormány, nincs, nincs sofőr, nincs vezető, de itt teljesen más kérdésekkel kell majd foglalkoznunk, például a felelősség tekintetében. Vannak kísérleti projektek Dániában és más országokban, Franciaországban is sor került már ilyen vizsgálatokra. Németország, Luxemburg és Franciaország, Ausztria, Szlovénia, Magyarország is együttműködik, Hollandia, Belgium, Németország szintén részt vesz határon átnyúló projektekben, tehát ez további támogatást nyújt, és további információkkal szolgál számunkra. De egy rendszer szerű megközelítést szeretnénk, nem piac alapú megközelítés, lépésről lépésre hmm. szeretnénk haladni. Telicska úr, a következő koordinátorunk parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Rövid kérdéseket fogok feltenni, és rövid válaszokat várok. Ami a végrehajtást illeti, azt szeretném megkérdezni, hogy a végrehajtási kérdéseket esetleg nem csak piaci, hanem politikai kérdésnek is tekinthetnénk, és a közlekedési hatóságokkal kellene egyeztetni mondjuk, hogy legyen egy TRAN ügynökség, nem külön vasúti ügynökség, hanem egy közlekedési ügynökség. Válasz. Vannak már ügynökségeink a tengeri közlekedésre, a vasúti közlekedésre és a légi közlekedésre nézve is tehát úgy gondolom, hogy tulajdonképpen minden le van fedve ezek által, az ügynökségek által, és hát hogy van-e szükség egy közúti ügynökségre, az valóban érdekes kérdés. Kérdés. Én úgy gondolom, hogy jó, jó lenne, hogyha ezek az ügynökségek jobban együttműködnének, vagy ha lenne egy egységes ügynökség, mert vannak olyan átfedő kérdések, amelyeket amelyeket egy átfogó ügynökségnek kellene megoldania. A kérdésem az, hogy hogyan tudjuk majd elérni a célokat, hogyha nagyon sok minden tagállami illetékességi körbe tartozik. Tehát hogyan fogjuk elérni, hogy a tagállamok megfeleljenek annak, amit önök javasolnak? Válasz. A streamliningnak tulajdonképpen az a lényege, hogy minden egyes pénzügyi eszköznél, amely közlekedést támogat, ugyanazokat az eszközöket és feltételeket alkalmazunk. Tehát szerintem jó irányba haladunk. Ez az Invest EU, a TNT, a CEF esetében is így kerül már alkalmazásra. Ami a kohéziós országokat illeti, szintén ez érvényesül, ezt erről Korina tudna részletesebben beszámolni és ahol nem szefes közlekedési borítékok vannak, az már egy kicsit nagyobb kihívás, ezzel egyetértek. De ugyanazokat a kritériumokat alkalmazzuk, tiszta legyen, biztonságos legyen, fenntartható legyen, befogadó legyen, digitális legyen, tehát ugyanazokat alkalmazzuk. Kérdés, ez tulajdonképpen az új infrastruktúrák építésére is vonatkozik, és én úgy gondolom, hogy a finanszírozás kritériumaival lehetne a tagállamokra komolyabb nyomást gyakorolni, hogy változtassanak a jogalkotásukon. Tehát szerintem itt lehetne ezen még javítani. Ami a nulla szennyezést illeti, hát millió milliárd autó közlekedik az európai utakon, és elnézést kérek, nem akarom önt bántani, de hát nem egyszerűen csak egy politikai kliséről van itt szó hogyan fogjuk elérni azt, hogy mindazok, akik 16-20 éves autókkal furikáznak, majd hirtelen ezt lecserélik. Válasz, nem azt mondtam, hogy egyáltalán nem lesznek dugók, csak azt mondtam, hogy egyáltalán nem lesz környezetszennyezés. Kérdés, hát ez nagyon szép vízió, de mi történik azokkal az autókkal, amik már ott vannak a piacon? Válasz, hát 30 éves távlatokban beszélünk a jelenlegi autók közül, hány lesz még az utokon? Utokon 30 év múlva kérdés. Ezzel kapcsolatban még azt szeretném megkérdezni, hogy önök a bizottság részéről technológiailag semlegesek? Válasz. Amennyire tudunk, annyira igen. Kérdés, az elektromos járműveket nem hangsúlyozzák túlzottan? Válasz. Mi minden egyes alternatív lehetőséggel foglalkozunk, és természetesen lehetővé tesszük a tagállamok számára, hogy ők maguk tervezzenek. És az alapján, amit ők kitaláltak, azzal dolgozunk mi is kérdés. A jövő év elején mi történik majd a nanotechnológiákkal és azzal az eseményel, amelyet a cseh köztársaság indított el. Válasz, hallottam a cseh köztársaságról és a többi országról is, amely elindult ezen a vonalon. Kérdés, tulajdonképpen nem a cseh köztársaságot szeretném hangsúlyozni, hanem azt, hogy jó lenne, hogyha jobban értenénk, hogy mi történik a többi tagállamban, és jobban felhasználnánk ezt, és amikor beszámoltam erről a cseh eseményről, akkor voltak olyan bizottsági képviselők, akik erről még nem is hallottak. Válasz, azt hiszem, hogy a kommunikáció mindig lehetne javítani. Kérdés, a mobilitási csomagnál az integritás mikor jelenik majd meg? Válasz, ma a multimodalitás éve van, vagy ebben az évben a multimodalitás éve van, tehát nagyon sok ülést tulajdonképpen ennek a témának szentelünk, hogy láthassuk, hogy hogy a teljesen integrált jegyekkel mi történik majd. Kérdés, az én kérdésem az, hogy hogyan tudjuk ezt majd finanszírozni, illetve, hogy minden egyes programnál megvizsgálják-e tényleg részletesen, hogy mit értek el, és hogy a finanszírozást ehhez igazítják-e. Válasz, megtettünk mindent, ami tőlünk telhető. És remélem, hogy nem kell több ilyen populista megjegyzést meghallgatnom, mondja a biztos asszony. Elnök, most ezt a vitát nem nyitjuk meg ebben a szakbizottságban, hanem haladunk tovább. Delondé úr lesz a következő koordinátorunk. Köszönöm, köszönöm szépen. Elnök asszony és köszönöm, biztos asszony, hogy meghallgatja a kérdéseket. Kettő van. A fizikai infrastruktúrában, amely a biztonságot teremti meg, való beruházás nagyon fontos, de persze az alkoholból is sok baleset em, ö, származik. Az alkohol logok szerű intézkedésekre nem gondolta a bizottság, és nem kellene ezt kötelező minden járműben bevezetni. Hát erről hosszú vita zajlik már köztünk a bizottság ebben a csomagban a normákat dolgozta ki azok számára, akik az interlokot, az szonda alapjú, alapú öm, gépjárművet megállító berendezéseket be akarják építeni a kocsijukba, számukra dolgoztuk ezt ki, de kötelező végrehajtást nem írtunk elő illetve azt nem írtuk elő kötelezően, hogy beépítsék ezeket a berendezéseket. Másodszorban a széndiokszid célokról. Világos üzenetekre van szüksége, az ipar, az üzemeltető és a gyártók számára úgy megfelelő kerettel rendelkezzenek, és ehhez megfelelően tudjanak beruházni. És a foszilis üzemanyagok eladásának kivezetésének határidejét pontosan tudni kell, hiszen egy teherautó sok évre vásárolő beruházó megengedhetetlen, hogy menet közben betiltsák mondjuk a teherautó üzemanyagát. Mikor a tehát a bizottsága a foszilis üzemanyagok kivonását? Ennek nincsen még határideje. De hogyha csak kibocsátási céljaink vannak, de nem mondjuk meg, hogy mikorra nem engedélyezzük az új fosszilis üzemanyagokkal működő teherautók vagy gépjárművek piacra juttatását, nem bizonytalanítja el ez a piacot? Hát ezt meggondoljuk és végig gondoljuk, hogy hogyan lehet ezt a helyzetet jobban felmérni. Oké, okay, some... Rendben van, úgy tűnik még van időm, van még egy kérdésem. Lehet, hogy nem teljesen a témához kapcsolódik, mégis aki érdekel. Sokakat aggaszt a légiközlekedésből eredő ö, nagyobb ö, légszennyezés, vonattal szívesen közlekednének, de voltak éppen ö, nagyon nehéz megtalálni a különböző üzemeltetőket, a különböző weboldalokat, a jegyeket megvenni. Nem volna célszerű és helyes, ahogyan a légiközlekedésben is megteremtették, egy közös rendszer bevezetése, amit mindenki felhasználhat. Hogyha valaki mondjuk Berlinből Madridba akarna vonattal menni, akkor egy oldalon megvásárolhatná az egész jegyet, függetlenül attól, hogy kiüzemelteti ezt a vonalat. Ne kényszerítsük erre az üzemeltetőket. Hát ez az adatcsere szabályok és az adat szintek szabályának kérdését veti föl. Ennek a, a közlekedési digitalizációnak a rendszerét építjük ki, a fizikai valóság, az adatszint eh, és az applikációk szintje, és ezek között a kapcsolatokat keressük, például a teljesen integrált ticketing vagy jegykiállás rendszerét, például az e-dokumentumok eh, is ide tartoznak, ezeknek a kialakítását, megteremtésén dolgozunk. Reméljük, hogy jövő évben már minden információ rendelkezünk, és ekkor elmondhatjuk, hogy a teljesen integrált jegykiadás rendszeréhez milyen elemekre volna szükség. Köszönöm szépen. Killenen asszony 5 perces pingpong meccset kezdhet most a biztos asszonynal. Köszönöm szépen, Elnök asszony, biztos asszony, köszönöm a rövid tájékoztatását a harmadik mobilitási csomagról. Az első kérdésünk a biztonságos mobilitásra vonatkozik az első részre, illetve arra, hogy a környezetvédelmi kilátásokkal ez hogyan kapcsolódik össze, hiszen említette, hogy több mint 25 ezer ember vesztette életét közlekedési okból, és nagyon sokan sérültek meg, de ennél sokkal nagyobb probléma talán a szennyezés. Az inox, illetve a széndiokszid kibocsátás miatt több mint 500 ezer ember betegszik meg az Európai Unióban, például 2014-ben, 2014-es adatok alapján lehet, hogy jobb lenne, hogyha a környezeti, éghajlati kérdésekkel hasonlóképpen járnának el? És az lenne a cél, hogy egy ember se veszítse életét a szennyezés miatt. Azt hiszem, hogy ez hatékonyabb lehetne Európa szerte nem csak a közlekedés okozza a korai elhalálozásokat, éppen ezért említettem az 500 ezer embert. Amit megtehetnénk az az, hogy gyakorlatilag nullára csökkentsük a közlekedés hatását. A széndiokszid kibocsátások 40 ait most a közlekedés felelős, és a prognózisok arról tanúskodtak, hogy ez az arány 2050-re 60% fölé megy, és a személyszállításnál 40% fölé, tehát drámai változásokra lesz szükség. Azt elmondhatom, hogy megvizsgáltuk a különböző módozatokat, és azt szeretnénk, hogy minden közlekedési mód megfelelőképpen hozzájáruljon a célhoz. Először ugye a légi közlekedésön egy globális megállapodás született, aztán a tengeri közlekedés terén, hiszen itt globális közlekedési módokról van szó. Aztán az alternatív infrastruktúrákra helyeztük a hangsúlyt, hogy ezáltal elősegítsük az új típusú járművekre való átállást. Mi azonban most a tömegközlekedést szeretnénk ösztönözni, és nagy reményeket fűzünk a vasúti közlekedéshez. Az összes 2014 és 20 közti beruházás több mint 70%-a a határon átnyúló konnektivitást hivatott javítani. Ez a következő pénzügyi időszakban is folytatódik, és reméljük, hogy a jobb összekapcsolódásnak köszönhetően végre a vasúti közlekedés is eredményt mutat. A probléma az, hogyha nem teljes az összekapcsolódás, akkor az eredmények is elmaradnak. Még egy kísérletet teszünk tehát, hogy tényleg elérjük ezt az eredményt. Azt látjuk, hogy új üzleti modellek is megjelennek, éppen ezért a logisztikai, szállítási megoldásokba is befektetünk, hogy a különböző közlekedési módokat hatékonyabban lehessen felhasználni, illetve a városi közlekedésre is hangsúlyt helyezünk, hogy multimodális megoldásokat ösztönözzünk a személyszállításban, a vasút, illetve a, a kollaboratív mobilitás is összekapcsolható, és én úgy gondolom, hogy ezek a különböző megoldások lassan, de közelednek majd egymáshoz, és 2030-ig komoly előrelépést érhetünk el, és aztán még mindig lesz 20 évünk, hogy nulla százalékos szennyezés célját elérjük. Én bízom a technológiában, és abban is, hogy az emberek tudatosabbá válnak, és azt láthatjuk, hogy a tiszta, vagy legalábbis alacsonyabb kibocsátású járművek használata növekszik, az árak csökkennek, a rendelkezésre állás javul. Ezzel persze a e, dugók problémáját nem fogjuk tudni kezelni, de a szennyezés kérdését igen. Egy gyors kérdésem lenne még, a bizottság támogatja-e a valóban innovatív KKV-kat ezen e, új platformok által. Ez egy új stratégiai orientáció, és köszönöm Finnországnak, hogy ezt a koncepciót előmozdította. Láthatjuk, hogy most a parlamenttel együtt a zöld vállalkozásokat támogatjuk, az új vállalkozásokat. Az önök, a mi elnökünk támogatásával, részvételével a tenténapokkal kapcsolatban vissza kellett utasítanunk olyanokat, akik szerettek volna ebben a startup közösségben részt venni. Több mint 80 vállalkozás jött el Európa különböző pontjairól, 20 team ismertette a városi közlekedésre vonatkozóan a fenntartható megoldásokat, és a jövőben is fenntartjuk ezt a gyakorlatot. Az első napon a startupokkal fogunk foglalkozni, és az Invest EU, illetve a Juncker terv, amelynek keretében jelenleg mozgunk, nagy hangsúlyt helyez a KKV-kre és a startup vállalkozásokra, és a közlekedés szempontjából továbbra is őrájuk összpontosítunk, de szeretnénk ezt az összes tagállamra kiterjeszteni, hogy ne csak néhány tagállam vegyen részt ebben a gyakorlatban. Köszönöm szépen, Ájúton a következő. <coughs> Köszönöm szépen, én is köszönöm Lundgren kollégának, hogy felszólalhatok, hogy, hiszen nem vagyok koordinátor. A csomag, amelyet bemutatott számunkra, valóban lelkesítő, különösen a nulla halál, a nulla szennyezés és nulla adminisztratív teher céljait tekintve, Hát ezek azok a célok, amelyeket az európai állampolgárok, az európai cél, cégek maguk elé kitűztek. Ami az éró szennyeződés, szennyezés kérdését illeti, látjuk, hogy a bizottság az elektromobilitás irányába lép el, például az akkumulátor csomag tekintetében, de ugyanakkor úgy gondolom, hogy nem elegendő az benzinmotoros autót elektromos motorosra kiváltani, hiszen az városok élhetőségéhez nem csak a légszennyeződés problémája tartozik, hanem az is, hogy mekkora forgalom, milyen sok gépjármű tömörül az utakon, mikor akarja a bizottság azon döntéseit elhatározni, azon terveit elhatározni, amelyel arra akarja ösztönözni az autóhasználókat, hogy ne az autóval, hanem a közösségi közlekedéssel járjanak. Köszönöm szépen. A városi szint persze a szubszidiaritás alapján az önkormányzatokhoz tartozik, a bizottság nem tud a városi szinthez hozzászólni, ám mint hogy a városok felkértek bennünket, segítünk nekik abban, hogy a legjobb gyakorlatokat megosszák egymással, és a Szán és a Civitas <clears throat> programokon belül a városi tervezés tapasztalait osztjuk meg, annak érdekében, hogy intelligensebben lehessen tervezni, és ezzel csökkenteni a közlekedési terheket. Másrészt új pénzügyi eszközökkel támogatjuk a városokat abban, hogy a alacsony vagy nulla kibocsátású közösségi közlekedési megoldásokra álljanak rá. Nagyon jól működik, 60 város hívott már le pénzeket, illetve adott be pályázatokat ezekre a programokra. Próbáljuk tehát támogatni a városokat, különböző díjakat is kitűztünk a fenntartható városi megoldások díjazására. Reméljük, hogy a kohéziós országokban a következő pénzügyi időszakban ez lesz a fő célkitűzés, a dekarbonizáció, a digitalizáció és a biztonság jelentik a közösségi közlekedés, illetve a közlekedés helyi szintű megoldásait. Köszönöm szépen, köszönöm a válaszát. Ami pedig a technológiai megoldásokat illeti, beszélt arról, hogy a közúti biztonságot megteremtő intéz berendezéseket csak opcionális alapon építik majd be az emberek, nem lesz ez kötelező gyártók számára. Vannak ugyanakkor aktív és passzív biztonsági intézkedések, de ne felejtsük el, hogy például olyasmi is előfordul, hogy csecsemőket felejtenek benne egy autóban, és itt meghalnak a hőségtől, és ez nem csak Olaszországban történik. Márpedig léteznek olyan szabadalmak, amelyekkel biztosítani lehetne, hogy ez ne fordulhasson elő. Igaz, hogy a gépjármű ebben az esetben nem mozog, de ennek ellenére mégiscsak veszélyt jelenthet. Tehát kérdezem, hogy nem lehetne valahogy az ilyesfajta szabadalmakat ajánlani vagy előírni. Nos, hát a javaslataink jelenlegi formájában erre vonatkozó javaslatot nem készítettünk el, de tudjuk, hogy vannak olyan kereskedelemben kapható megoldások, amelyek például appal értesíthetik a szülőket, hogyha mondjuk túl meleg van az autóban. Utolsó kérdésem. Ez a tenti beruházásokra vonatkozik. Ugye az a cél, hogy intelligens projekteket támogassunk, hát már 30 éven is ezt mondjuk. De kérdezem, hogy mit ért a smart az intelligens megoldás alatt? Előfordulhat, hogy egy projektet már eh, nem tudom, 30 éve fejlesztenek, és aztán ennek bizonyos szempontjai teljesen eh, ellent mondanak a megvalósíthatóságnak, nem lehet őket megvalósítani, de hát intelligensek kvázi. Igen, valóban a tenti rendeletet éppen most revidiáljuk, tekintjük át, és eh, június 6-án bocsátjuk a közvélemény számára hozzáférhetővé ezt az anyagot, hiszen a piaci feltételek a piaci szereplők és a technológia is változik, ehhez kell igazodnunk. Mit értünk tehát a smart, az intelligens alatt? <clears throat> Először is a pénzforrások intelligens felhasználására gondolunk, biztosítandó így is, hogy az európai közpénzek felhasználását jobban lehessen nyomon követni minden projektben, amelyet például a CEF-ből finanszíroztunk, és hogyha valami rendellenesség van, gyorsabban interveniálhassunk, másrészt pedig a projektek végrehajtásának hatékonyságát, valamint végleges kihatását is ellenőrizni tudjuk, megvizsgálva azt is, hogy teremtettek-e munkahelyeket, illetve hogy csökkentik-e a széndiokszint kibocsátást. Ezek lesznek a vizsgálati kritériumok, de negatív externalitásokat, például a költségeket, vagy a súlyos balesetek számát, vagy a közúti balesetek számának alakulását is vizsgáljuk a támogatott projekt fényében. A rendszer egyre jobbá válik, de hát persze még nem lehetünk elégedettek. Merci beaucoup, madame. Köszönöm szépen. Most a második kérdéskör következik. Egy percet kapnak a kérdezők. Tárpadel asszony lesz az első hozzászóló, tessék. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy itt van biztos asszony. Úgy gondolom, hogy a harmadik mobilitási csomag üdvözlendő kezdeményezés. A biztonságos közlekedési elem különösen fontos, valamint a hálózatba kapcsolt autók kérdése is. Úgy gondolom, hogy valóban szükségünk van arra, hogy a rendszer egyre inkább integráltabb és hálózatba kapcsolt legyen, valamint az integrált jegyrendszert is nagyon jó kezdeményezésnek tartom. Úgy vélem továbbá, hogy a közúti biztonságról is beszélnünk kell. Múlt héten egy szörnyű magyarországi balesetben kilenc gyermek halt meg, és 16 gyermek maradt árván. Nagyon szörnyű következményei vannak egy ilyen közlekedési balesetnek, ráadásul ez azért történt, mert a vezetők éppen magukat filmezték, tehát az ilyen filmezés és Facebookos tevékenységek rendkívül veszélyesek, ezért ezzel kapcsolatban szerintem mindenképpen fel kell lépnünk. Folyamatosan új és új kihívások állnak előttünk a közúti biztonság tekintetében, és ezeket az új generációs gyakorlatokat, például a vezetés közben filmezés mindenképpen meg kell állítanunk. Köszönöm szépen, most a biztos asszony válaszolhat. Köszönöm. A mobilitási csomagban vannak nagyon fontos intézkedések, de természetesen ezeket ki lehet még egészíteni, hogy a teljes automatizációhoz jussunk el a folyamat végén. Minden egyes közlekedési módnál szeretnénk, hogyha lenne tolatókamera, hogyha lenne olyan felismerő rendszer, amely felismeri, hogyha a vezető elalszik, illetve a gumik nyomását is folyamatosan figyeli, nem csak a személyi autóknál, hanem a kamionoknál is. Meg kell azonban néznünk, hogy milyen autóknál vagy járműveknél lehet bevezetni például az automatikus vészfékezést, illetve a balesetek automatikus információ feldolgozását is, amely a teljes automatizálás irányába vezet az automatikus vészfékezési rendszert nem tudom, hogy kötelezővé kell-e tenni kamionok esetében is, mert egyelőre nincs még meg a megfelelő technológia. Majd amikor ez meg lesz, akkor fogjuk ezt javasolni bevezetésre buszok és kamionok esetében is. A teherautók és kamionok tekintetében a gyalogos, illetve a kerékpáros felismerő detektáló rendszereket tartjuk jelen pillanatban nagyon fontos elemnek, ezeket szeretnénk elérni. Köszönöm szépen, hmm. de mondta hogy kérdezhet egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Sokat hallottunk már ma is a közötti biztonságról. Kérdezem, hogy milyen infrastruktúra van, lehet ezt megteremteni. Lehet, hogy ez nem függ össze közvetlenül a harmadik mobilitási csomaggal, de kérdezem, hogy hogyan lehet azon beruházásokat támogatni, amelyek a közötakon járulnak hozzá a balesetek elkerüléséhez. Nagyon sok baleset történik ezen felül a városi térségekben, hogyan lehet a gyalogosokat védeni. Végezetül pedig kérdezem, hogy a strukturális alapokat hogyan használják ki annak érdekében, hogy a biztonságos vezetést támogassák, hiszen gyakran felelőtlenül, nem eléggé óvatosan vezetnek a sofőrök. Erre vezethető vissza a baleset. Elemzéseink azt mutatják ki, hogy a legtöbb elemzés valóban a regionális utakon történik, az országutakon, a autópályákra csak a balesetek 8%-a esik, ezért az országutakra koncentrálunk. A CEF pénzeszközeiből öm, lehet ö, a koridorokra felvezető országutak biztonságának megteremtését finanszírozni. Célunk az is, hogy a vasúti átjárók biztonságát megerősítsük, a bicikli utak vagy a biciklutak kereszteződését, és persze gyalogátjárókat is biztonságosabbá tegyük a következő MFF-ben, pénzügyi tervben. Ezen felül pedig a közúti infrastruktúra fenntartását és karbantartására is kitérünk, biztosítandó így, hogy megfelelő állapotban legyenek a közúti biztonsági eszközök és berendezések konkrét, specifikus választ most nem tudok adni önnek a kérdésére, de visszatérhetek akár írásban erre a kérdésre. Krámer úr, egy percben parancsoljon. Köszönöm szépen. Azt mondta, hogy elég élet van arra, hogy, hogy nem szabad takarékoskodni az emberi élet megőrzésével, de a nehéz olaj fej szennyezte be a tengereket és ez sokszorosan öm, mérgezőbb a dízellel. Miért nem tiltják ezt be? A normál dízel üzemanyag egy picit drágább ugyan, de hát a mint a nehéz olaj, de a nehéz olaj egy veszélyes hulladék. Miért nem tesznek annak érdekében lépéseket, hogy a nehéz olaj használatát betiltsák? Stratégiai célkitűzéseimről számolhatok csak be három szinten keressük a választ a szennyezésre, az alternatív energiaforrások, a berendezések, közötti berendezések szinkronizáció tekintetében, és a közlekedés jobb megszervezése tekintetében. Ez ugye a három csapás irány, és a nulla szennyezés célkitűzése természetesen azt is magában foglalja, hogy minden egyes közlekedési ágazatban nullára kell csökkenteni a szennyezést, de most konkrétan az önkérdésére nem tudok erre válaszolni, miért nem tiltottuk ezt be. Persze a drámai változások a piacot, az egész rendszert súlyosan megzavarják, itt szisztematikusan kell eljárni. Riki úr, egy percben. Yes. Köszönöm szépen. Három kérdést szeretnék feltenni, biztos asszony. Az első parlamenti jellegű kérdés. Úgy gondolja ön, hogy ez a harmadik csomag csak akkor lesz majd jogilag teljes érvényű, hogyha az első kettőt is sikerül végrehajtani? A második kérdésem az, hogy mi a véleménye azzal kapcsolatban, hogy a jelenlegi mandátumban a triológusok milyen sikeresek voltak. A harmadik kérdésem pedig az, hogy a harmadik csomagot tulajdonképpen úgy kell értelmeznünk, mint egy szöveg, ami keretnek számít, amelyben nem lesznek technikai részletek, tehát hogy ez tulajdonképpen egy orientációs szöveg lesz. És van még egy kérdésem, ami az első kérdéshez kapcsolódik, amikor az infrastruktúra biztonsági menedzsmentről beszélünk, akkor itt lesznek majd konkrét intézkedések? Tehát mitől lesznek biztonságosabbak az infrastruktúrák? És hogyan fogunk itt jogalkotási eredményeket elérni, hogyha ezt meg tudná nekünk mondani pontosan? Köszönöm, ami a csomagot illeti. Természetesen a csomagok egységéhez ragaszkodunk, de a kronológiai sorrendhez nem. Hogyha a parlament úgy gondolja, hogy gyorsabban végre tudja hajtani a harmadik csomagot, mint a másodikat, akkor hajlandóak vagyunk meghallgatni ezt a véleményt. Hogyha önök úgy gondolják, hogy a harmadik csomagot hamarabb tető alá tudjuk hozni, mint a másodikat, akkor minden segítséget megadok önöknek ehhez. Ami a biztonságot és a kerék nyomást illeti, Beszéltünk a kötelező segítségnyújtási rendszerekről, és itt megemlítettem a gumik nyomását ellenőrző rendszert is. Ezt kritikai, fontos, kritikai fontosságúnak tartjuk, mert egy rosszul felfújt gumi biztonsági kockázatot jelent, de meg fogjuk még majd ezeket jobban vizsgálni. Ez különösen fontos a teherautók és a kamionok esetében, de hát itt nyilván tagállami illetékességről van szó. A TISZPOVAL egyébként nagyon jó együttműködésben dolgozunk, és most már Törökország is tagja a TISZPONak, nem olyan rég lépett be ebbe a szervezetbe. Reméljük, hogy ezt a jó együttműködést Törökországra is ki tudjuk majd terjeszteni, és így a török kamionok és vezetők is megfelelnek majd ezeknek a biztonsági követelményeknek. Elnézést kérek, de a második kérdést nem értettem kristálytisztán. Kérdés. Tulajdonképpen egy általános jellegű kérdést tettem fel, hogy ez a harmadik csomag tulajdonképpen egyfajta keret szövegnek tekinthető, amit majd kiegészítenek technikai jellegű pontosítások, vagy pedig ez egy jogilag kötelező érvényű szöveg lesz. Válasz. Maga a csomag önálló csomag, tehát nem függ a másik kettő csomagtól, éppen ezért neveztük ezt el harmadik csomagnak. Az első inkább a társadalmi-szociális kérdésekre fókuszált, és a digitalizációra, az e-tollingra és az eurovinyettára. A második a szénmentes közlekedésről szólt, az infrastruktúrákról és a járművekről, valamint a járművek CO2 kibocsátásról. És itt van ez a harmadik csomag, amely a közúti biztonságról szól leginkább. Úgy gondolom, hogy ezek megállják a helyüket külön-külön, mint csomagok. Köszönöm szépen, biztos asszony. És az elnöknek nekem is vannak kérdéseim, de nagyon rövid kérdések. Először is szeretném elmondani, hogy Violetta maximálisan igazad van. Nagyon fontos, hogy foglalkozzunk a klíma kérdésével. És az is nagyon fontos, hogy ambiciózusak legyünk a CO2 kapcsán azt hiszem, hogy a kamionok tekintetében nem vagyunk eléggé ambiciózusak, ugyanis én is utána számoltam, és hogyha meg akarunk felelni a párizsi követelményeknek, akkor mínusz 40%-ot kell elérnünk 2030-ig, vagyis nagyon sok ágazatot kell bevonnunk. Nem csak a 16 tonnás kamionokra kell koncentrálnunk, hanem itt meg kell nyitnunk a hatályt. Másodszorban egyetértek az automatizáció tekintetében és az autonóm autók tekintetében is veled, de figyelem! Nagyon oda kell figyelnünk, mert nincsen jelen pillanatban európai rendszer. Tehát nem engedhetjük meg azt, hogy még egyszer előforduljon egy olyan válság, mint a Dieselgate. Fontos, hogy az autók homologációjával foglalkozó ügynökség megfelelőképpen működjön, a cyberbiztonságot figyelembe vegye, az adatokat figyelembe vegye, hiszen tulajdonképpen maguk az adatok lesznek a jövő üzemanyaga, és így kell átalakítanunk a városokat. Remélem, hogy az új energiamix nem csak a megújulókból jön majd létre, hanem a hidrogénről és a gázról is beszélhetünk, illetve azokról az adatközpontokról, amelyek szintén megjelennek a városokban, és ez teljesen át fogja alakítani a városokat. És a Harmadik olyan aspektus, amire mindenképpen szeretném felhívni a figyelmet, az az, hogy mik a céljaink. Tehát a mi szakbizottságunk maximálisan felsorakozik ön mögött, hogy ezt a menetrendet végrehajtsuk. Reméljük, hogy még a mandátumunk vége előtt komolyan fel tudunk majd lépni. Azt hiszem, már bebizonyítottuk, és teljes mértékben egyetértek, hogy mindig lehetnénk ambiciózusabbak és um, az ambíciót nyilván az eredmények is meghatározzák. A digitális tachográf esetében azt hiszem, hogy egy éve fogadtuk el a jogszabályt, és most egyetértünk abban, hogy abszurd a a végrehajtás, úgyhogy változtatnunk kell, mert, mert tapasztalhattuk, hogy a technológia annyira gyorsan változik, hogy remélhetőleg 2023-ra megvalósítható a terv. És hasonló helyzet a kamionok esetében is, talán 2023 lehet a célpont, nagyra törő célokat kell kitűznünk, és meg kell néznünk, hogy a piac is képes-e erre reagálni. Amit a múltban bebizonyítottunk, az az, hogy amikor együttműködtünk, és valóban pozitív értelemben arra ösztönözzük egymást, hogy nagyra törőbbek legyünk, akkor közösen elérhetünk eredményeket, és az ágazatot is a mi oldalunkra tudjuk állítani. Érdekes például, hogy az IMO tárgyalások során az ágazat volt a legfőbb szövetségesünk. Erre korábban nem volt példa, úgyhogy ez egy nagyon örvendetes tapasztalat volt. Vannak most új technológiák, amelyek nem csak azért jók a társadalom számára, mert nagyobb célokat tűzhetünk ki, hanem az ágazat, az ipar is látja, hogy üzleti szempontból számukra is pozitív tehát amint a szociális és az üzleti vízió összekapcsolható, ötvözhető, azt hiszem, hogy egy valóban modern, biztonságos, tiszta és befogadóbb társadalmat tudunk felépíteni és az autonóm mobilitás által, erről ugye ma nem beszéltünk olyan sokat, de úgy gondolom, hogy ez az az út, amely által felépíthetjük az inkluzív társadalmat, a mobilitást a vidéki térségekre is el kell juttatnunk, intelligens települések, falvak egy olyan keretet szolgáltatnak, amelyben a az időseket is integrálhatjuk a társadalomba, függetlenné válhatnak az emberek. Úgy gondolom, hogy mindezek számomra nagyon ösztönző tényezők. Köszönöm. Köszönöm szépen, Violetta, köszönjük szépen, biztos asszony, hogy eljött velünk ide a szakbizottságba, hogy időt szakított erre a pingpong mérkőzésre. Úgy gondolom, hogy megérdemel egy nagy tapsot. Köszönöm mindenkinek a kérdést, és köszönöm a válaszokat. Ez a harmadik mobilitási csomag tulajdonképpen még csak most indul az útjára, és lesz még lehetőségünk erről vitázni Violettával is. Még egyszer köszönjük, hogy eljött, bármikor szívesen látjuk önt, mert mindig nagy örömmel vitázunk a biztos asszonynal. Köszönöm mindenkinek, hogy itt volt, köszönöm, hogy kitartottak a vita végéig. Legközelebb jövő héten találkozunk, június 4-én hétfőn.